So, meine sehr verehrten Damen. Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kevesen vagyunk egyenlőre, nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka, de úgy tudom, hogy a közlekedési körülmények sem voltak optimálisak ma különböző dugók és közlekedési balesetek miatt. Talán kezdhetnénk a, az apróságokkal, előzetes bejelentésekkel, hogy ne veszítsünk olyan sok időt. Üdvözlök mindenkit a teremben, rátérnék a napirend kérdésére. Ha jól látom, alapvető változásokra nem került sor, néhány pontot elhalasztottunk, a 26-os pont tartozik ezek közé többek között. A 8-as napi rendi pontot a 27-es előtt vesszük, a 30-as napi rendi pontot a dolgok jelenlegi állása szerint valószínűleg elhalasztjuk, a 45-össel a 30-as után foglalkozunk közvetlenül, és a 24-es előtt. Néhány technikai változásra kerül tehát sor. A hatos pontot a 40-es pont után tárgyaljuk majd. Ezek lennének tehát a változások, ami a napi rendet illeti. Van valakinek megjegyzés ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, nincs. Dann kommen wir zum Punkt 2. Akkor átérünk a kettes napi rendi pontra, az elnök közleményei. Ezúttal egy csomó közleményem van, erre elmegy némi idő majd. Március 1-én volt egy koordinátori ülés. Arról döntöttünk, hogy Luigi Berlinguer kolléga Diana Wallis helyét átveszi társjelentéstevőként az Európai vásárlási joggal kapcsolat, kereskedelmi joggal kapcsolatosan Tadeusz Cvifka Kurt Lechnert helyettesíti a második olvasatban, ami az öröklési jog kapcsolatos javaslatot illeti. Axel Foss lesz az új jelentéstevője a jogalap kérdésének, de csak akkor, hogyha formálisan is lezárul az átlépés a korábbi szakbizottságából a jelen szakbizottságba, addig is átveszi ezt az ügyet FOSZ kolléga átmenetileg. További jelentéstevőket is javasoltunk. Van egy irányelv, illetve egy irányelvvel kapcsolatos vélemény, amely Erről a témáról szól. Gárgáni kolléga fogja ezt átvenni. További véleményt fogunk megfogalmazni a koncesziós szerződésekről. Báldaszári kolléga lesz a jelentéstevőnk. Van tovább egy irányelv, amely a veszélyes termékek csomagolásáról szól. López Esturis kolléga lesz a felelős ennek a témának. Továbbá van egy javaslat, a Rights and Citizenship programmal kapcsolatosan, ezt az elnök fogja megszövegezni. Az egységes piaccal kapcsolatos legfőbb 20 aggály témában Régnár kolléganő fogja a véleményünket megfogalmazni. Stabilitási kötvények, egy ekon, kezdeményezés, állásfoglalási indítványról van szó, Báldászor kolléga lesz a felelős, az európai digitális piac elmélyítése Nibler kolléganő témája lesz. Aztán van egy javaslat egy rendeletre, ami a vámkérdéseket illeti. López rész lesz a felelős ennek a témának. Tega Fosszó úr petíciója, ezzel kapcsolatosan az elnök fog véleményt megszövegezni. Ezek voltak tehát a jelentéstevők, akiket kineveztünk a koordinátorok ülésén. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor a koordinátorok javaslatainak megfelelően ezt elfogadottnak tekintjük. Néhány jelentésről is döntöttünk, szeretnénk saját kezdeményezésű jelentést készíteni. A perek során felmerülő költségekre vonatkozó, minimális normákra vonatkozóan lesz egy mini meghallgatás továbbá, Az áprilisi találkozónk során lesz tovább egy jelentés, amely a jövőbeni társasági joggal foglalkozik. Még egyelőre nem tudtunk jelentéstevőben megállapodni, mert a frakciók nem értettek egyet. Jóvá hagytuk továbbá, hogy egy delegáció utazzon el Kínába. Jelenleg folyamatban van ennek a megszervezése. Október-november zöld hetében kerülne erre sor, és döntöttünk arról is, hogy három biztossal szeretnénk strukturált párbeszédet folytatni, Reding és Barnier biztosokkal április 25-én, valamint Sefcovics biztossal május 30-án szeretnénk eszmecserét folytatni. Továbbá lesz egy munkacsoporti ülés, vagy workshop, a közigazgatási joggal kapcsolatosan, szintén áprilisban. Ezek lettek volna tehát az elnök közleményei, hosszú-hosszú lista volt, de a végére értünk. Ezzel rátérünk a hármas napi rendi pontra. A jegyzőkönyvek elfogadása. Tudatták velem, hogy a 2012-es év első jegyzőkönyve még nem készült el, ezt tehát el kell halasztanunk a következő ülésre. És most jön a négyes napi rendi pont, ez az Európai Jogi Intézet bemutatása. Szeretettel üdvözlöm Sir Francis Jacobs urat, Benedikt Favar Kossant, Irmgard Grészt, Christiane Wendehorstot, és Tobias Schulte in den Bäumen urat. Javasolnám, hogy kezdjük is mindjárt a munkát. Feltételezem, Sir Francis Jacobs kezdi. Önni a szó, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, members of the... Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, kollégáim és én nagy örömmel jöttünk el, hogy bemutassuk az Európai Jogi Intézetet, és köszönjük ezt a lehetőséget. Először is hadd mutassam be a csapatot. Alelnökünk Füre Kanszon asszony, professzor, bocsánat, M. Gress, aki a szenátus elnöke, Christiana Wenderhorst, a kincstárnokunk Bécsi Egyetemről, és Tobias Sülte minden Bajmen, aki pedig a főtitkárunk. Én az intézet elnökeként hadd mondjak néhány szót az intézet eh, megalakulásáról. Sok éve gondoljuk már úgy szakemberek, hogy szükség van egy páneurópai jogi testületre, amely a joggyakorlókat, illetve a jogtudósokat is független módon egyesíteni és összehozná. Ennek a, az intézetnek a mintája az American Law Institute, amely nagyon sikeresen adott ki jogértelmezéseket és egyéb jogi jellegű útmutatásokat. Az Európai Jogi Intézet tavaly június 1-én született meg, hosszú vajudás után. Eh, komoly munka előzte meg ezt a munkát, és nagyon kiváló tudósok vettek részt ebben. Néhány hónappal ezelőtt kezdte el tényleges eh, működését Bécsben, a Bécsi Egyetem égisze alatt először négy évre eh, lesz biztosan működőképes. Több mint 40 jogtudós vesz részt a munkájában, és ezen kívül van egy szenátusnak nevezett tanácsadó testülete. Az Európai Jogi Intézet a joggyakorlókat, bírókat, egyéb jogi szaktisztviselőket és professzorokat fogja egyesíteni, összehozni Európából, illetve az Európai Unión kívülről is. Nem csak akadémiai jellegű kutatásokat végez, hanem a legjobb akadémiai és gyakorlati gyakorlat alapján próbál majd olyan gondolatokat közzétenni, amelyek a gyakorlatban használhatóak. A Tagjaink olyan munkát fognak végezni, amelynek hozzáadott európai értéke van. Az egyik munkamódszerünk, nem az egyetlen, az az lehet, hogy egyes területeken megpróbáljuk jobbítani az EU jogalkotás minőségét, együttműködve az EU intézményekkel néha, de mindig megőrizve függetlenségünket. Fenderhorst professzor nem sokára a, közös, a javasolt közös európai adásvételi jogról fog beszélni, amelynek a munkacsoportját egy angol bíró vezette, és aztán még egyéb területekre is kitérünk. Ezelőtt pedig Fovark Koszon professzor az intézetről beszél általánosságban, Grisz asszony pedig a ténylegesen elvégzendő munkánkról. Most akkor megadom a szót Fovár Koszonnak. Köszönöm, tisztelt képviselő, hölgyek és urok! Köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy itt vannak, meghallgatnak bennünket az Európai Jogi Intézet történetéről. Ez most jött létre. A jogi helyzetet mutatom be a legfőbb szereplőkkel, a jogalkotókkal, a bírókkal és az állampolgárokkal. Jobbra pedig kék színnel ábrázoltuk a jogi közösséget, amely több rétegű bírók, gyakorlati szakemberek, egyetemi szakemberek alkotják, és itt helyezkedik el a különböző szakmák középpontjában az Európai Jogi Intézet, amelynek az a feladata, hogy ezeket a szereplőket tömörítse, egyesítse, és a jog, európai jog kidolgozásával foglalkozon. Ami a mi megalkotásokat illeti, az egyetemen belül az európai magájogról volt egy nagy vita, és 1989-ben eh, a parlament eh, fölhívást intézett arra vonatkozóan, hogy a polgári joggal kapcsolatosan eh, ki kellene dolgozni néhány anyagot, majd pedig az egyetemen belül elmélkedés indult az Európai Jogi Intézet létrehozásáról, amely a különböző szereplőket csoportosítaná azokat, akik a jog kidolgozásáért felelősek. Fontos volt a magánjog, a magánjog szerepe a projekt kidolgozásában azt is tudatosítottuk magunkban, hogy igen nagy igény van a kutatás és a vita iránt Európában, mind a magán, mind a közjog területén, és az egyetemi szakembereket ez épp úgy érintette, mint a gyakorlati szakembereket, a politikusokat és a bírákat. Független szervezet vagyunk, ezt a kettes cikke az alapszabályunknak kimondja az alapelvek, és ez függetlenséget biztosít nekünk. Az 1989-es állásfoglás határozat után az európai kötelmi joggal kapcsolatosan történtek munkálatok, majd létrejöttek hálózatok, ugyanakkor a bírák hálózata, valamint az érdekelt felek is szervezetet hoztak létre. Az Európai Jogi Intézetnek ma az a feladata, hogy ezt a sok energiát összpontosítsa és különböző kezdeményezéseket tegyen. Két kezdeményezésről van szó, főként az egyik az Élián belül, Európai Jogi Intézeten belüli egyesületről van szó, van szó amelyet Christian von Bár professzor által vezetett csoport kezdeményezett, és a vele összefüggő munka egyetemi szintű, valamint a Firenzei Egyetemi Intézet érdekelt, szintén egyetemi szakembereket tömörít, bírákat, gyakorlati szakembereket szak és szemináriumokat szerveznek. Ez most mind az Európai Jogi Intézet keretében történik. Fúzió történt, és az amerikai Law Institute-tól kaptunk tanácsokat, a belga jog alapján jöttünk létre Aténban. Itt nem csak agytöröztről van szó, vagy egyetemi intézményről, ismerik önök az amerikai Law Institute sikerét a restatementekkel kapcsolatosan. Ez volt a mi inspirációnk forrása akkor, amikor az alapszabályt és a az Európai Jogi Intézet memorandumát, az alapszabályát kidolgoztuk. Az első konferenciánkat megtartottuk, az alapító konferenciát Párizsban, és 2011-ben indult el egy tender arra vonatkozóan, hogy hol lesz a központunk. És ahogy az elnök úr mondta, most Pécsben van a központunk, a székhelyünk, a Bécsi Egyetem és az osztrák kormány finanszírozza nagyrészt ezt az intézetét. 2011. november 17-én hivatalosan is megnyílt az intézet Vivian Reding alelnök részvételével. Akkor kezdtük el a vitát a különböző projektekről, amelyekről néhány percen belül beszámolunk önöknek. Az intézet küldetését az alapszabály tartalmazza. Kutatások, folytatásáról van szó, és főként gyakorlati hozzájárulásról, segítség a jogalkotóknak az európai jog alakításában. A, az említett segítségen felül erős európai közösséget kívánunk létrehozni, amely a különböző jogi kultúrákon alapszik. Nem az egyformaságon, hanem a pluralizmuson, amely Európát jellemzi. Vita és együttműködési fórumot kívánunk biztosítani a jogászok között, azok között, akiket az európai jog érdekel, és az összehasonlító joggal foglalkozó bírák között, nagyon sok különböző személyiség alkotja ezt a kört. Az Európai Jogi Intézmény saját kezdeményezéseket indíthat, nem is beszélve a számára fontos témákról, valamint léphet más inspirációt felhasználva, főként az európai intézmények szorgalmazására, mint a parlament és a bizottság, arra vonatkozóan, hogy milyen projekteket kell a jövőben folytatnunk. Redding asszony, amikor ellátogatott Bécsbe, a múlt szeptemberben, sőt, még ezt megelőzően Párizsban kabinet igazgatója Márton Szálmájer képviselte ott őt, szóltak arról, hogy az európai jogi kultúra mennyire gazdag, és arról is, hogy szükség van a különböző jogi hagyományok között hidat verni. Hogyan működik ez az intézmény? Alapja, mint minden egyesületé, a tagok, az a célunk, hogy több ezer tagunk legyen, magánszemélyek, ma már több száz tagunk van, nagyon gyorsan nő, bővül ez az intézet. Egyrészt magánszemélyek, másrészt pedig megfigyelők, akik vagy magánszemélyek, vagy intézményes megfigyelők, akiknek nincs szavazati joguk, de hozzájárulnak a vitához. Az egyik legfontosabb szervünk a tanács, amely döntéseket hoz, amelynek 60 tagja is lehet akár, még nincs annyi, de már közel 60 tagja van. Odafigyelünk arra, hogy a tanácson belül jó képviselete legyen, megfelelő képviselete legyen az összes tagállamnak és az összes szakmának. A végrehajtó bizottságnak hét tagja van, az elnök, négy rendes tag és az alelnök gyakrabban ülnek össze, és őket titkárság segíti, amely most már megfelelően felállt Bécsben. Végül pedig a szenátus tanácsadó testület rendkívül fontos számunkra és a tagok számára, amely részt vett mérehatóan az intézet létrehozásában. Gríz dr. Rainer Zimmermann professzor szintén tagjai a szenátusnak. A struktúra a következő közgyűlés, a tagok részvételével, a tanács, a végrehajtó bizottság, a titkárság, majd pedig a szenátus jobbról a dián, amely a munkáinkat követi, vagy a minket érintő munkákat, és a belső vitákra egy vitarendezési tribűn. Ezt mind az internetes oldalon megtalálják. Az Európai Jogi Intézetnek vannak projektjei, néhányat már el is indítottunk, erről majd nem sokára részletesen hallanak. Az alapszabályban a 12-es és a 15-ös cikk alatt megtalálják a projektrendszerek működését, hogyan lehet ezeket benyújtani az intézetnek, és milyen előfeltételei vannak annak, hogy valamely projektet kiválasszunk. Nem elméleti, nem egyetemi vagy elméleti kutatásokról van szó, hanem olyanokról, amelyek a gyakorlati igényeknek felelnek meg. Az az elképzelés, hogy modell szabályokat vagy általános elveket dolgozzunk ki, amelyek később a jogalkotókat segíthetik, vagy pedig a modell szabályokat, amelyeket már beterjesztettünk, kommentálhatunk, vagy a különböző projektekkel kapcsolatos szabályokra vonatkozóan is kommentárokat terjeszthetünk elő. Az európai jogi kultúrára terjedez ki. Az eljárást az intézményen belül tiszteletben kell tartani. Ez az eljárás mindig a projektek minőségétől függ, ezek eszközök vagy statementek -e, a statementek esetén a procedúra gyorsított, a tanács kinevezi az előadókat, és vannak tanácsadók, egy bizottság, amely a munkálatokat követi, a tanácsadó bizottság, és amely még a megjelenés előtt elfogadja a projekteket az intézet hivatalos statementjeiként. Majd a különböző eszközöket illetően van egy szabályos, szokásos eljárás, amely meglehetősen hosszú, és ott van a közgyúlás, amelynek a tanácsal együtt el kell fogadni a, a projekteket. A projektek hozzáadott értéke megfelelő távolságból kell kritikusan elbírálni a különböző kérdéseket, és a jogászok, mint mondtam, különböző háttérrel érkeznek. A másik cél, előítéletek nélkül kell részt venni, különböző sajátos értékek nél, képviselete nélkül a munkában. Egyébként az érdek összeütközésekkel kapcsolatosan részletes leírásunk van a lényege az intézetnek, hogy bizonyos szempontból függetlenek a tagjaink, és ezért konkrét gyakorlati tanácsokat adnak. Általánosságban szólva az intézet többi egyéb tevékenysége a következő. Ez az EU jog szolgálatában áll, valamint az EU jog és Európa közvetítése mindenütt a világban. A cél az, hogy Európában egyetértés legyen, és ezért az európai értékeket, és általában ennek az értékeit akarjuk közvetíteni a különböző projektekben. Az intézmény az európai kutatási térség részese. Fontos számunkra az is, hogy már előre a fontos európai jogi témákat kiválasszuk, amelyekkel majd a parlament vagy a bizottság a következő években foglalkozni fog. Tehát nem csak a jelennel, hanem a jövő építésével is foglalkozunk. Végül pedig, és most az általános bemutatóm végére érkezem. Hogyan működik és ez az intézet, és hogyan finanszírozzák? Mint mondtam, az osztrák hatóságok és az osztrák, a Bécsi Egyetem, valamint a tagok tagsági díjat fizetnek, és a jövőben a projektek is hozzájárulnak mindehez, azok a projektek, amelyeket ki fogunk dolgozni. Ezeket az információkat az intézet intézményes Internet címén megtalálják, itt van a címünk is, és nagyon köszönöm a figyelmet. Herr Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Én is szeretném megköszönni önöknek a lehetőséget, hogy bemutathatjuk önöknek az Európai Jogi Intézetet. A szenátusról szeretnék szólni néhány szót. Ahogyan hallhatták, a szenátus az a grémium az Európai Jogi Intézeten belül, amely tanácsokkal látja el a többi grémiumot és szervet, mégpedig kérésre nyújt tanácsadást. Bizonyos dolgokban tehát tanácsadást kérhetnek a szenátustól, de előfordulhat, hogy a szenátus saját kezdeményezésre is ajánlásokat fogalmaz meg. A szenátus jelen pillanatban tíz tagból áll, ezen tagokat a tanács nevezte ki, az alapokmány előírása mondja ki, hogy a tanács választja meg az első tíz tagját a szenátusnak, akár 21 tagja is lehet a szenátusnak. A további tagokat a szenátus első tíz tagja közösen választja meg. Ki lehet a szenátus tagja? A szenátus tagja a tagjai az európai jogi élet személyiségei közül kerülhetnek ki, olyan tagok lehetnek tehát, akiknek kiváló szakmai hírneve van. A különböző jogi hagyományokat hivatott tükrözni a szenátus, valamint hozzájárulni ahhoz, hogy a jog alkalmazása Európában javuljon és ezen túlmenően a szenátus tükrözi a sokszínűséget is, amely Európára jellemző. Ez regionális értelemben is érvényesül, jelenleg kilenc különböző tagállamból kerültek ki a tagok, és ami a szakmát illeti, itt is a sokszínűség jellemző, alkotmánybírósági bérek képviseltetik magukat így Olaszországból és az Egyesült Királyságból például, és más egyéb tagok is, tehát láthatjuk, hogy egy nagyon nagy sokszínűség érvényesül, és ez lehetővé teszi a szenátus számára, hogy a különböző kérdéseket több szempontból megvilágítsa, és valódi, hasznos tanácsokat tudjon nyújtani. Az első tíz tagját a szenátusnak múlt év szeptemberében választották meg, és idén februárban volt az első ülése szenátusnak. Ennek az első ülésnek a legfőbb témája a tanácsadás volt, a tanácsnak nyújtott tanácsadás különböző javaslatokra vonatkozóan. A szenátusnak kb. 20 javaslatot terjesztettek elő, a szenátus pedig az előterjesztett javaslatokkal kapcsolatosan fogalmazott meg véleményt. A projektekre majd később még részletesen rátérek, a tanács el is fogadta a szenátus javaslatait végül. Az együttműködés, illetve annak lehetősége, hogy különböző személyiségek szakvéleményét, szaktudását is bevonjuk a munkánkba, azt hiszem hozzá fog járulni az Európai Jogi Intézet céljainak eléréséhez. A szenátusnak van egy további fontos funkciója is, egy további fontos szerepe egy állandó választott bíróságot hozott létre a szenátus saját tagjaiból, három tagja alkotja ezt a választott bíróságot, és ők a különböző belső konfliktusok feloldásában tevékenykednek ez a feladatuk. Tehát a szenátusnak ez a második szerepe a tanácsadás mellett konfliktusok esetén, tehát választott bíróságként működik. Köszönöm szépen a figyelmüket! tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Annak érdekében, hogy képet kapjanak arról, hogy hogyan is nézhet ki egy ilyen jogi intézeti projekt, röviden elmondanám, hogy hogyan is áll a helyzet a szerződés jogi projekttel kapcsolatosan. Egy statementről van szó, tehát az Európai Jogi Intézet egy aktuális európai fejleménye kapcsolatosan álláspontot fogalmazott meg egy ilyen aktuális európai esemény a bizottság javaslata a közös európai adásvételi joggal kapcsolatosan. Októberben tavaly javaslat született egy közös európai adásvételi jogról szóló rendeletre vonatkozóan egy úgynevezett opt-in eszközről van szó, amely mind a vállalati szerződések, mind a fogyasztói szerződések esetében érvényes lenne digitális tartalmak ide tartoznak többek között, továbbá különböző szolgáltatások és egyebek. Az adásvételi jog nagy részét lefedné ez a rendelet, és a rendelet szövegéhez emellett kapcsolódik egy hosszas függelék és más egyéb függelékek is, tehát több függeléke van, és egy nagyon hosszú ezek közül. A javaslat megszületését követően nem sokkal létrejött egy munkacsoport az Európai Jogi Intézeten belül, ezt koncentrikus körök halmazaként foghatjuk fel. Van tehát egy munkacsoport, amely megszövegezi a jogi intézet álláspontját vagy véleményét, ezt a háttérben segíti egy tanácsadói csoport, de az egésznek a hátterében természetesen az Európai jogi intézet tanácsa, szenátusa és jogi szolgálata áll. Sir John Thomas az elnök ennek a munkacsoportnak az Egyesült Királyságból, és a további tagok különböző szakmai háttérrel rendelkeznek, különböző jogi hagyományokat képviselnek. Ügyeltünk arra, hogy két bíró, több ügyvéd, egy közjegyző is képviselje képviseltesse magát ezen munkacsoporton belül, különböző jogi szakértők, akadémikusok is részt vehessenek a munkában, és hogy képviselve legyen a common law, valamint a német, a skandináv és egyéb jogi hagyományok. A munkacsoport azt az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy a bizottsági javaslatot teljes mértékben átfogalmazza, de, és ez nagyon fontos, ezt nem úgy kell érteni, hogy egy alternatív szöveget terjeszt elő teljes egészében a jogi intézet, sokkal inkább egyfajta eszköztárat, egyfajta inspirációs forrást szeretne rendelkezésre bocsátani az EU-s intézmények számára az intézet. Továbbá a munkacsoport javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy az eszközt hogyan lehet sikeresen felhasználni a gyakorlatban. Tehát végül lesz egy A rész, amely a konkrét javaslatok rövid összefoglalását tartalmazza, arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottsági Javaslatot mennyiben és hogyan lehetne javítani. Lesz egy B rész, ez egy teljes szinopszis tartalmaz, valamint magyarázatot a javaslatokra vonatkozóan, amelyeket megfogalmazott az intézet, és lesz egy C rész, amely a további intézkedéseket foglalja össze. A munkacsoport munkafilozófiája az volt, hogy a világos politikai, egyetemű politikai döntéseket adottként el kell fogadni. Az a kérdés tartozik ide például, hogy egy adásvételi jog, közös adásvételi jog kívánatos-e avagy sem, illetve hogy konkrétan mi, tört, mi tartozzon a rendelet hatája alá. Ezek politikai jellegű döntések, ezeket adottnak veszi a munkacsoport. A munkacsoport arra is pontosít, hogy technikai javaslatokat fogalmazzon meg. Mik lehetnének ilyen technikai javaslatok? Például technikai javaslat lehet annak megállapítása, hogy a javasolt intézkedések esetleg technikai értelemben a gyakorlatban nem lesznek megfelelőek, annak megállapítása, hogy adott esetben a szövegben hézak fedezhető fel, és hasonlók. Néhány példát felvonultatnék. A szövegtervezetben például található egy olyan rendelkezés, miszerint a közös adásvételi jog Gott nem lehet választani az esetben, hogyha a szerződésben található egy olyan elem, amely nem tartozik a tartalmi hatája alá a rendeletnek. Egy ilyen elem vonatkozhat például továbbképzésre, szállításra, vagy egyéb más tartalmi kérdésekre. Ez tehát ahhoz vezethet, hogy adott esetben az adásvételi jog nem érvényes. Ez azonban egyidejűleg azt is jelenti, hogy azok a szerződő felek, akik az adásvételi jogot választják, nem lehetnek soha biztosak abban, hogy egy bíróság adott esetben egy ilyen elemet azonosít a szövegen belül, a szerződés szövegén belül, amely nem tartozik az adásvételi jog hatája alá. Azonban, hogyha a szerződőfelek úgy döntenek, hogy egy külön szerződést kötnek az ilyen idegen elemekre vonatkozóan, akkor az egész ismét csak a nemzeti joghoz kell folyamodniuk, és ez esetben a közös európai adásvételi jog nem segít rajtuk. Egy további példát mondanék az ilyen technikai jellegű javaslatokra. A jelenlegi javaslat csak olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a vállalati fogyasztók, illetve a magánfogyasztók felé történő értékesítésre vonatkoznak, de a non-profit szervezeteknek történő értékesítésre vonatkozóan nincsenek rendelkezésekben. Ez azt jelenti, hogy olyan vállalkozó, aki a közös adásvételi jog értelmében szeretne szerződést kötni, neki mindig gondoskodnia kell arról, arra, arról, illetve pontosan meg kell vizsgálnia, hogy egy vállalkozásról van-e szó, vagy egy non-profit szervezetről. Gondolom nem kell hangsúlyoznom, hogy ez a gyakorlatban rendkívül nehéz lépés, és hogy ez az eszköz gyakorlati sikerét is veszélybe sodorhatja. Hasonló példák mutatkoznak meg abban, hogy ha az eszközt KKV-kra korlátozzuk, ez esetben is a szerződő feleknek szerződéskötéskor, illetve azt megelőzően részletes beható vizsgálódásokat kellene végezniük, ez is esetleg veszélybe sodorhatja az eszköz sikerét. Milyen nehézségeket lát a munkacsoport jelenleg a javaslatban? Úgy tűnik, széleskörű politikai konszenzus uralkodik azzal kapcsolatosan, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv többé-kevésbé változatlan marad. A munkacsoportban felmerült ezért a kérdés, hogy mennyiben zárja ez ki a javításokat. Továbbá felmerült a kérdés a munkacsoporton belül, hogy mennyiben észszerű a javaslat struktúráját megváltoztatni, illetve hogyha a számottevő strukturális változásokra sor kerülne, akkor adott esetben hogyan lehetne gondoskodni arról, hogy az egyes javaslatok, amelyeket a csoport előterjeszt, mennyiben foganatosíthatóak. A projekt ütemterve a következőképpen fest. 2012. márciusában fogjuk a munkadokumentumot megbeszélni az intézményekkel, áprilisban kerül az Európai Jogi Intézet tanácsa elé a munkadokumentum, hogy azután mi történik, azt nehéz megjósolni, mert viszonylag nehéz a tanácson átvinni bármilyen dokumentumot. Előfordulhat, hogy a tanács visszadobja a dokumentumot és változtatásokat kér, attól függően, hogy milyen mértékűek ezek a változások, változtatások, előbb-utóbb megtörténik a dokumentum publikációja is. Természetesen bármikor nagyon szívesen ismertetjük a munka folyamat egyes lépéseit az EU intézményeivel és más érdeklődőkkel, és természetesen érdeklődéssel várjuk a különböző hozzászólásokat és a munkánkhoz. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Végül, de nem utolsó sorban, röviden ismertetném a Bécsi titkárság munkáját. Ennek megfelelően röviden is fogalmazok, hiszen látom, hogy igen terjedelmes a napirendjük. Mint ahogyan már elhangzott, a titkárság Bécsben található, és a Bécsi Egyetem finanszírozza annak működését. A titkárság feladatai a következőképpen festenek. Mi szolgáltatjuk a technikai és irányítási támogatást a jogi intézet különböző grémiuma számára, emellett a munkájukat segítjük, megszervezzük. Van egy kisebb csoportunk, öt munkatársból áll, ők több nyelvűek, több nyelven beszélnek és különböző szakmai háttérrel rendelkeznek. Nagyon fontos feladatkör a kommunikáció. A kommunikáció egyrészt a jogi intézet tagjaival, másrészt pedig a kommunikáció más érdekelt körökkel, akik természetesen részben intézményes megfigyelőként részt vesznek az intézet munkájában, de ide tartozik az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság is, amelyet folyamatosan tájékoztatunk az Európai Jogi Intézet munkájáról. Egy kis részletet láthatnak a weboldalunkról. Van ezen felül egy hírlevelünk is, és egy blogon is dolgozunk jelenleg. Egy fontos további feladatkör az együttműködés a különböző érdekelt körökkel. Ide tartoznak az európai intézmények többek között, de az Európa Tanács is ide sorolható, valamint más egyéb nemzetközi szervezetek a világbankról, azt hiszem szóltak már a kollégák, de ide tartozik az OECD is. Összességében az Európai Jogi Intézet körülbelül 600 szakemberből álló hálózattal rendelkezik, 90%-uk körülbelül Európában található, 10%-uk a tengeren túlról, a legtöbben Észak-Amerikából érkeztek, de többben az ázsiai térségből, illetve Dél-Afrikából is érkeztek hozzánk. A titkárság feladata a kommunikációs csatornákkal kapcsolatos adminisztráció, a különböző rendezvények megszervezése. Továbbá a különböző előadás sorozatok, és az éves közgyűlés megszervezése. Nagyon fontos a jogi intézet projektjeinek koordinációja is. Természetesen ez képezi, ezek a projektek képezik a jogi intézet munkájának a gerincét. Ezért megragadnám az alkalmat, és röviden ismertetném a jelenlegi projekteket, illetve a projekt témákat. Egyrészt itt van tehát a közös európai adásvételi joggal kapcsolatos javaslat, Vendehorst asszony az előbb beszélt erről. Továbbá az eset joggal kapcsolatos projekt is ide tartozik a projektjeink közé. Valószínűleg az április 18-20-ai Brightoni konferenciára készül el az első szövegjavaslat. Ezen felül a tanács és a szenátus négy további projektről döntött februárban. A jövedelemadó és mobilitás, az Európai Unió igazgat, igaz, az Európai Unió igazság közigazgatási jogával kapcsolatos projekt, továbbá adatvédelem és a különböző jogi kérdésekkel foglalkozó projekt. Úgy gondoljuk, ezzel egy széles spektrumát lefedjük a témáknak, de természetesen más egyéb témaköröket is szívesen napirendre tűzünk, és megfogalmazunk ezzel kapcsolatosan különböző véleményeket. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönjük ezt a lenyűgöző pre- prezentációt. Úgy gondolom ez egy kiváló kezdeményezés, és azt hiszem nagyon nagy jelentőségű az önök munkája számunkra, és nagyon nagy segítség is. Ezt nagyon jól mutat az adásvételi jog példája. Berlinguer kolléga és én, mi vagyunk a jelentéstevők itt a szakbizottságban ennek a témának, úgy gondolom biztos hasznos lesz számunkra az önök munkája. Régner kolléganő szeretne kérdést feltenni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Magam is osztrák vagyok, bécsi, ezért különösen örülök annak, hogy az Európai Jogi Intézet az úgynevezett Európa Ház közvetlen közelében található, így tehát közvetlen kapcsolat áll fenn az Európai Parlament és az Európai Bizottsággal. Két rövid kérdésem volna. Az egyik az Európai Jogi Akadémiával való együttműködésre vonatkozik. Van-e ilyen együttműködés, és milyen az együttműködés? A második kérdésem pedig az európai együttműködésre magára vonatkozik van-e egyfajta észak-dél-kelet-nyugat szakadék, vagy kiegyensúlyozott a munka? Köszönöm. Összegyűjtjük a kérdéseket. Boris, Bodó, Berlinguer, Véland és egyebek is szeretnének kérdezni. Feljegyezzük. Először is Boris, Boris kolléga kap szót, parancsoljon. E, Köszönöm. Lengyel vagyok, és az alábbi kérdést intézném önökhöz egy véleményt készítek egy nagyon fontos résztémához a 2020-as 2020-as Horizont dossziéval kapcsolatban. Ez nem csak a technológiai fejlesztésről szól, hanem a humántudományok kutatási programjainak támogatásáról is. Tehát nagyon sok olyan fontos téma lehet itt, amely a jogtudományjal is foglalkozik. Nyilvánvalóan mi megpróbálunk majd módosítókat benyújtani eh, abból a célból, hogy az Európa tanulmányok megfelelő finanszírozást kapjanak. Eh, önök az én meglátásom szerint egy olyan szervezet lehet, amely eh, hasznot húzhat ebből a programból. Ez a hetedik tudományos keretprogramnak a folytatása. Egyetértenek-e velem? Bodúr következik. Bodúr tesz fel kérdést. Mulțumesc. Întrebarea mea este dacă Köszönöm. A kérdésem a következő. Az önök által elkészített dokumentumok, anyagok adatbázisban is szerepelnek, majd amelyhez hozzáférünk? Köszönöm szépen, Villent kolléga. Köszönöm szépen. Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy a prezentáció valamilyen formában, nyomtatásban is hozzáférhető-e, illetve hogy más csatornán hozzáférhető-e a számunkra. Elnök Berlinguer kolléga. Jó, jó, ringraciare. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Jogi Intézetbeli barátainknak. Rendkívül nagy hatást tett rám ez a, az előadás intellektuális és akadémiai, egyetemi szempontból önök csoportosítják a különböző erőket, és tudományos szempontból is felsorakoztatják a legfontosabb szakértőket, legjobb szakértőket. Ahogy az <clears throat> elnök javasolta, mi egyébként, vagyis önök egyébként tudományos témavezetőként működnek, a bírák, segítése szempontjából, vagyis arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az európai jogi gondolkodást előmozdítani, és általában hogyan kell értelmezni a különböző jogszabályokat. A plenárisnak szeretnénk feltenni egy nyitott kérdést a kísérleti projektekről, és föltenném a kérdést az Európai Jogintézet képviselőinek. Kérem, hogy mindenképpen helyezenek hangsúlyt a kapcsolatokra, mert az egyetemek közötti kapcsolat segíti az európai jogi mentalitás létrehozását. A második kérdés a bizottság javaslatára vonatkozik, mégpedig az eladásjog és a kötelmi jog. Ezek igen fontos témák, ahogy Lin úr is, én is előadó vagyok. A bizottságunkon belül vannak, akik támogatják, vannak, akik ellenzik ezeket az elképzeléseket, és ebből szintézist kell alkotnunk. Az önök által előkészített munka, az az eszköztár, amely lehetővé teszi számunkra az, hogy értelmezzünk, értelmezzük egy-egy joganyag alkalmazását, a különböző vállalkozások közti jogviszony esetében például, és ez, ebből a szempontból megvizsgáljuk, hogy hasznos-e ez a, az eljárás vagy jogszabály, és ha igen, akkor hogyan tudjuk ezeknek az eszközöknek a hozzáadott értékét kimutatni mind a vállalkozások, mind pedig az európai fogyasztók számára. ha további jogalkotás történnék. Már 100, egyébként már 180 cikk foglalkozik ezzel a kérdéssel. A másik pedig az európai közigazgatási jogkérdése. Most kezdtünk foglalkozni ezzel a témával. Az eljárás, az administratív igazgatási eljárással fogunk foglalkozni, az egész anyaggal kapcsolatosan, és éppen ezért szoros együttműködésre van szükség. asszony. Köszönöm szépen az előadást, és köszönöm szépen, hogy létrejött ez az intézet, ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy ilyen intézetünk. Nemzeti szinten vannak hasonló intézmények, ilyen a német intézmény ezen a téren. Néhány kérdésem volna, néhány dologról már szóltak, az egyik az adásvételi jog volt. Van-e egyfajta ideológiai vagy politikai megközelítésük, hiszen hogy az ember tudományos munkát végez, attól még lehet ideológiai megközelítése. 2009 óta dolgozom itt a parlamentben, és azt látom, hogy ami a büntető jogot, illetve a polgári jogot illeti, olyan nagyok a különbségek a tagállamokban, hogy sok területen a harmonizálás vagy részbeni harmonizáció tulajdonképpen szóba sem jöhet. Hogyha most az adásvételi jogot vesszük, akkor a kérdésem arra vonatkozik, hogy elgondolkodtak-e azon, hogy akár a 27 nemzeti jogrendszer mellé egy 28. európai rendszert javasolnának? Lesz egy európai statútum az alapítványokra vonatkozóan. Itt is úgy döntöttünk, hogy a nemzeti jogrendek mellé állítunk egy újabb rendszert. Gondolkodtak-e azon, hogy milyen irányban szeretnének haladni ilyen értelemben? És a második kérdésem, hogyha valaki önökhöz fordul, akkor eh, költségtérítést kell fizetnie, vagy térítésmentes az önök tanácsadása? Hogyha mi az Európai Parlament például önökhöz fordulunk, akkor ez pénzbe kerül nekünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hefner kolléga, parancsoljon. Hogyha azt hiszem, hogy meg kell kérnem a kollégákat, hogy legyenek türelmesek, ugyanis nagyon nehéz precízen megfogalmazni ezt a kérdést, amelyet én felszeretnék tenni. Köszönöm szépen először is a prezentációt. A kérdésem a következőkre vonatkozik. Ezen szakbizottság, de más szakbizottságok tagjaként is azt látom a parlamentben, hogy amikor jogi szabályozásokkal kapcsolatos kérdésekről vitatkozunk, akkor sokszor befolyásol bennünket a saját nemzeti jogi kultúránk, a nemzeti jogi rendszerünk egy vita előtt számomra nagyon hasznos lenne, hogyha valahol felelhetnék egy ilyen általános tájékoztatást arról, hogy ezt az adott, az adott kérdést, az adott területet hogyan szabályozták a különböző tagállamokban. Az önök intézete tud-e nekünk ebben segítséget nyújtani, ilyen formában, vagy valami hasonló formában? Köszönöm szépen. Nekem is lennének kérdéseim, úgy látom a kollégák közül már nem akarnak többen kérdezni, tehát felteszem a kérdésemet. Régnár asszony kérdéséhez kapcsolódik az én kérdésem is. Milyen kapcsolatot ápolnak az európai öm, jogászok szervezetével? Víri Jogakadémiával milyen kapcsolatokat ápolnak, ez érdekelne. Továbbá, mi a helyzet a finanszírozással? Hosszú távon a tagok finanszírozzák az intézetet, vagy egyfajta ö, szponzorálásként tekinthetünk a finanszírozásra a, azon tagállam részéről, ahol elhelyezkedik az intézetet, adott esetben Ausztria. Ez. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a képviselőknek a kérdéseit. Megpróbálok ezek közül néhányra röviden válaszolni, és akkor majd a kollégák válaszolnak a többire. Az első kérdés a Tríri Jogi Akadémiával való kapcsolatokra vonatkozik, és ön pedig ezt kiegészítette azzal, hogy van-e kapcsolatunk más jogi kutatóintézetekkel. Nos, a mi intézetünk nagyon szívesen együttműködik a többi kutatói eh, intézménnyel, azonban eh, mi itt gyakorlati eh, elemeket nézünk. Általában a jogi kutatóintézetek nem feltétlenül gyakorlati jogi kérdésekkel foglalkoznak, mi pedig a gyakorlatra szeretnénk koncentrálni. Ugyanez a helyzet azokkal a kísérleti projektekkel, illetve a kutató támogatási programokkal, amelyekre itt amelyekről itt szó volt. Nyilvánvaló, hogyha ilyen kérdésekben valami jogi kutatóközpont munkát végez, azzal szívesen együttműködünk. Elhangzott itt egy kérdés a közigazgatási joggal kapcsolatban, is mi együttműködünk egy olyan intézettel, amely a közigazgatási jognak a közös elveit készül kidolgozni. Az Európai Ombudsman szervezésében volt éppen egy ilyen közös program az Európai Parlamentben, ezen mi is részt vettünk. Tehát szeretnénk kapcsolatokat kiépíteni olyan specializált intézetekkel, amelyek E, gyakorlati jogi munkákkal foglalkoznak. E, ugyanezt válaszolnám arra a kérdésre is, amely a jogi szakmával és a jogtudósakkal való kapcsolatunkra kérdezett rá, e, Észak- és Dél-Európában, ahogy a kérdés szólt. Nos igen, mi szeretnénk minden Európa minden részében minden jogász réteggel kapcsolatokat kiépíteni, tehát a gyakorló jogászokkal is, illetve a jogtudósokkal is. Nem tudom most még, hogy a hangsúlyok hol lesznek, mert ez a válaszoktól is függ. De amikor mi bizottságokat vagy tanácsadó testületeket állítunk fel, akkor megpróbálunk regionális és jogi tradíciók alapján egyensúlyt alkotni a testület tagjai között. És ez nem is nehéz, nem is okoz nehézséget, mert a különböző jogrendszerekből vannak kutatóink és tagjaink. A másik kérdés az volt, a következő kérdés az volt, hogy az adatbázisban szerepelnek-e az anyagok. Hát egyelőre még nem sok anyag van, Nos, akár ez az, ez az előadás elérhető-e valahol? Ezt természetesen a websájtra fel lehet tenni például ezt az előadást. De már a websájton már most van eh, hasznos eh, információ, de ahogy majd a munka előre halad, Eh, és ahogy az Euró- a tanácsunk elfogadja a eh, tanulmányokat, illetve a statementeket, azok fönt lesznek majd a websájton, illetve akár nyomtatásban is megjelennek. Eh, volt még konkrét kérdés az adásvételi jogra vonatkozó projekttel kapcsolatban, illetve a politikai különbségekkel kapcsolatban. Igen, a politikai különbségeket figyelembe vesszük, mert a projekt team az többféle országból érkező jogászokból áll. Vannak olyan jogászok köztük, akik a harmonizációnak nagy hívei, mások kevésbé. Például az angol jogászok nem nagyon szeretik a jogi harmonizációt úgy általában, és mégis egy brit, egy angol bíró vezeti ezt a testületet, amely a az adásvédeli jog harmonizációjával foglalkozik, és ő pedig nagyon lelkes a téma iránt. Ugyanez, ugyanígy egy másik kérdés is elhangzott az adásvételi jogi projekttel kapcsolatban, hogy ez hasznos lesz-e vagy sem. Nos, természetesen a célunk az, hogy legyen hasznosabb a munkánk. Erről Van der Horst asszony professzor beszélt, és szeretnénk a munkánk során kiküszöbölni a e, különbségeket, illetve ellentmondásokat. E, ez az egyik fő célkitűzés az intézményünknek. Azt szeretnénk, hogyha az európai jog gyakorlati alkalmazásában megfelelő lenne, és e, szem előtt tartaná az európai polgárok érdekeit. Volt még egy konkrét kérdés, mi történik majd az első négy év után, amikor majd megszűnik az Bécsi Egyetemtől kapott finanszírozás. Hát majd ezt meg kell vizsgálni akkor, meg kell vizsgálni azt, hogy az osztrák hatóságok vagy a Bécsi Egyetem akarnak-e bennünket finanszírozni, hanem akkor eh, esetleg tenderőztetünk majd megint, hogy eh, lesz-e más intézet, amely átveszi a munkánkat. Remélhetőleg a négy év eh, végére már céljaink oly mértékben megvalósulnak, és annyira hasznosak leszünk, hogy adott esetben méltóak leszünk további támogatásra is. Azt gondolom, hogy legalábbis röviden válaszoltam az összes kérdésre, nem tudom, a kollégák akarnak-e valamit hozzáfűzni. Um, Néhány más kérdésre válaszolnék. Boris úr, akinek véleményt kell készíteni a kutatásról a 2020-as horizonton belül. Szerintem az Európai Jogi Intézet nem struktúra ahhoz, hogy programokat indítson, hanem inkább arra szolgál, hogy a jogi kihívásokról, tétről együtt gondolkodjon önökkel a kutatási programot illetően. Létrehozhatunk egy munkacsoportot esetlegesen, hiszen ez a kérdés alapvető a következő évtized számára. Berlinger úr hozzászólása a bíróképzésről. Önnek igaza van azt illetően, hogy fontos projekt ez, és a mi intézetünk számára is fontos. A 2011. szeptember 13-i közlemény megemlítette ennek kapcsán az Európai Jogi Intézetet. Mikor az intézményünk létrejött, különböző munkálatok készítették elő, és akkor bíróképző intézetként is minősítettek bennünket. Nagyon sok véleményt fejtettek ki erről, és szerintem most még nem felelünk meg ezen kívánalmaknak, vagyis a bizottság a javaslatának, hogy részt vegyünk ebben a nagy léptékű bíróképzési programban, viszont hozzá kívánunk járulni e ezen európai jogi gondolkodás formálásában, és a képzéshez a különböző kutatóközpontok fognak hozzájárulni, viszont ami minket illeti, most még a kezdeti szakaszában vagyunk a tevékenységünknek, és most még nem járulunk hozzá közvetlenül a bíróképzéshez. Ami pedig a 28. rendszert illeti, mi az adásvétel illetően ez egy másodlagos rendszer a belső jogot illetően a különböző európai takarékalapokat illetően az intézményünk együtt fog működni az EP-vel és a bizottsággal az ezzel kapcsolatos projektek kapcsán. Ennyit szerettem volna mondani. Válaszolnék Hafner úr kérdésére is. Úgy tűnik, hogy ha önöket ez érdekli, akkor a vitáikat segíthetünk előkészíteni, még a vitákat megelőzően, európai vagy egyéb jogi kérdéseket illetően. A mai ülés Éppen ezért eh, hasznos, megnézhetjük, hogy mi érdekelni az önök bizottságát e szempontból. Arra kérdésre vonatkozom, hogy milyen a kapcsolatunk a ö, különböző jogi akadémiákkal. Én az Osztrák Jogi Akadémiának az elnöke vagyok, amely nagyon érdeklődik az Európai Jogi Intézet munkája iránt, és szeretne csatlakozni a munkájához. Ugyanez a helyzet a többi jogi akadémiával is. Természetesen az együttműködés mindig más, más területre vonatkozik, úgy, mint például a Tréri Jogi Akadémia esetében, nagyon, de nagyon érdekel bennünket minden esetben az együttműködés. Talán röviden rátérnék még egyszer, illetve visszatérnék a legutóbbi pontra. Nem csak az együttműködés, nem csak, hogy érdekeltek vagyunk az együttműködésben, hanem vannak konkrét tervek is. Például arra vonatkozóan, hogy minden második éves ülését a Tréri Jogi Akadémiának kapcsoljuk össze más grémiumok ülésével, annak érdekében, hogy ez a két rendezvény tehát egyszerre kerüljön megtartásra. De nagyon intenzívek egyébként a tárgyalások a Tréri Jogi Akadémiával. Röviden az adásvételi joggal kapcsolatosan, ez konkrétan ugye, érinti az én munkámat. A munkacsoporton belül azt a döntést hoztuk meg, hogy a nagy politikai kérdéseket adottként tekintjük. Miért jártunk így el? Ennek két oka van. Először is különböző szervezetek több száz kérdést fogalmaztak meg, erre vonatkozó kérdéseket több száz ízben. Van-e értelme annak, hogy legyen egy 28. rendszer a nemzeti rendszereken túl? Szükség van -e erre? Kinek van erre szüksége? Mi úgy gondoltuk, hogy az Európai Jogi, Intéz, Jogi Intézet nem tud hozzáadott értéket teremteni a kérdés megválaszolásával, ezért ezt a kérdést nem válaszoltuk meg. Többek között azért is, mert a jogi intézet tanácsában érzelmi alapú érvelés alakulhatott volna ki, és ez nem lett volna kívánatos tegyük fel, hogy mi azt mondjuk, hogy szük adásvételi jogra, hogyan kell kinéznie ennek a rendszernek ahhoz, hogy ez sikeres legyen, és jónak tekinthessük azt. Ez az a megközelítés, amelyel a munkacsoport közelít az Európai Bizottsági Javaslathoz. Sok-sok olyan pontot találtunk, amelyekkel, amelyek kapcsolatban mi úgy gondoljuk, hogy még van mit javítani a szövegen. Végezetül, ami az anyagokat illeti, a munkadokumentumaink természetesen nem nyilvánosan hozzáférhetőek, de akit érdekelnek ezek a témák, hozzánk fordulhat. Aki az Európai Jogi Intézet tagja, és aki vagy pedig, aki többször is kapcsolatba lép velünk, az természetesen privilegizált hozzáférést kaphat. Talán ez egyfajta ösztönző is arra, hogy esetleg többen érdeklődjenek az Európai Jogi Intézet munkája iránt. Zárásképpen elmondanám, mivel többen is rákérdeztek, azt hiszem világossá vált, hogy mi nem szeretnénk az Európai, a Tréri Jogi Akadémiával konkurálni például, de nagyon fontosnak tartjuk a tudástranszfert, így például a Tríri Jogi Akadémia részéről is, főként a közép-kelet-európai országokra és a tagjelölt országokra gondolunk, azt hiszem, mi egy hozzáadott értéket teremthetünk az eddigieken túl. Ennek értelmében fontosnak tartjuk, hogy a végső formájában hozzáférhetőek legyenek a szövegeink, és azt hiszem, amíg a költségvetésünket nem haladja meg, ezen a téren is szerepet vállalhatunk. A jelenlegi tagjaink közül sokan az, az európai, nyugat-európai országokból érkeztek, és legtöbbjük akadémiai munkát végez. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy több kelet-közép-európai tagot nyerünk meg a magunk számára, és azt hiszem jó úton haladunk ezen a téren. Mi Európa szélesebb körű definíciójával élünk, tehát nem csak az EU27-re korlátozzuk Európa értelmezését, és nagyon örülök annak, hogy az egyik projekt esetében például egy orosz kolléga is részt vesz, reméljük egyéb jövőbeni projektek esetében is hasonlóan alakul a helyzet. Elnök, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Azt hiszem, nagyon lenyűgöző volt az előadás, és várható, hogy javítjuk majd az együttműködésünket az Európai Jogi Intézettel ennek megfelelően. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok Önöknek, és kellemes hazautat, és most haladunk tovább a napirenddel. Az ötös napirendi pontot elhalasztjuk, mert nincs itt a jelentéstevő. Rátérünk a hetes napirendi pontunkra. A bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimum szabályok. White kolléga ma egészségügyi okokból nem tud jelen lenni, ennek ellenére azonban mégis szavazni fogunk. Who's the rapporteur and set of them? Um, you? No, you. you. Okay, myself. Okay. Itt most mondták nekem, hogy én helyettesítem a jelentéstevőt a szavazás során, nincs bevezető, megjegyzésem, úgyhogy kezdhetjük is akár a szavazást azonnal. 37-es módosító, Albrecht kolléga módosítója, ki van mellette, kérem emelje a kezét, aki mellette van, ki van ellene. Utóbbi volt a többség elutasítva. 39-es módosító, Albrecht, ki van mellette, ellene elfogadtuk. 38-as módosító McCarthy kolléganőtől mellette ellene elfogadtuk. Négyes módosító, erről nem kell szavaznunk, ötös módosító, jelentéstevő mellette, ellene, elfogadtuk. Negyvenes módosító, mellette, ellene, elfogadtuk. Hatost visszavonták, 41-es módosító, McCarthy asszony mellette, ellene, elfogadva. 42-es, Régner asszony mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as módosító, mellette, ellene, elfogadva. 44-es a jelentéstevő módosítója mellette, ellene, elfogadtuk. 43-as Régner asszony mellette, ellene, elfogadva. 9-es a jelentéstevő módosítója szóbeli módosítással, amelyet kinyomtatva megkaptak mellette, ellene, elfogadva. 10-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 11-es ről nem szavazunk. 45-ös Kárszé, mellette ellene elfogadva. 12-es jelentéstevő módosítója mellette ellene elfogadva. 46-os Ábrecht úr módosítója két részből áll, első rész szóbeli módosítással együtt, ki van mellette, ki van ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 47-es módosító megkárti asszonytól, szóbeli módosítással együtt. Lichtenberger asszony, mi a gond? Ábrecht. Ami a második részét illeti a szóbeli módosításnak, azt hiszem, hogy a többség ellene volt. Megszámolta? Konkrétan mi volt a... Hányas voltak mellettes ellene? 46-os második rész. Ki van ellene? Ketten. Ellene? Mindannyian. A többiek mind ellene voltak. Jó. 47 McCarthy. Semmi gond. 47 megkászi mellette, ellene. Elfogadtuk. 48 48-as Régner asszony mellette, ellene, elfogadva. 13-as szóbeli módosítással a jelentéstevőtől mellette, ellene, elfogadtuk. 14-esről nem kell szavaznunk, 15-ös jelentéstevő módosítója mellette, ellene, Elfogadva. 16-os jelentéstevője mellette? Ellene. Elfogadva. 49. McCarthy mellette? Ellene. Elfogadva. 17-est visszavonták. 50-es Stojanov mellette? Ellene. Elutasítva. 51-es McCarthy asszonyé mellette? Ellene. Elfogadva. 52-es McCarthy mellette? Ellene elfogadva. 53-as McCarthy, mellette, ellene, elfogadva. 54-es Albrecht, mellette, ellene, elutasítva. 55-ös McCarthy, mellette, ki van ellene, elfogadva. 56-os McCarthy, mellette, ellene, elfogadva. 18-ast visszavonták, 57-es, Stojanov kolléga, parancsoljon! Köszönöm, elnézést kérek, elnök úr. Ami az 57-es, 58-ast illeti, az 58-ast én nyújtottam be, és az én szavazó listám azt mondja, hogy nem kompatibilis az 57-essel. Nem látom be, hogy miért ne lenne kompatibilis, miért ne lenne összeegyeztethető az 57-essel. Historius White úr és én magam más álláspontot képviselünk, szerintem kompatibilis, és éppen ezért lehet róla szavazni. Az én listám szerint sem kompatibilis a kettő. Nézzük meg a módosítókat, és akkor tisztázhatjuk a helyzetet. Yeah. 57 und 58. Ah ja, okay. Ja. Jó, rendben. Ah, ah ja, ist klar. Igen, világos. Hadd magyarázzam el, a López Isturiz Whitehoz kapcsolódik egy szóbeli módosító, amely tartalmaz az önmódosítóját. Of pedophilia and of cybercrime. Ez a szövegrész tartozik ide tehát, ezzel le van fedve Stojanov indítvány. Ezzel tehát okafogyott egy gyakor- válik gyakorlatilag 57-es, ki van tehát mellette, emelje fel a kezét, ki van ellene, senki. Akkor elfogadtuk. 58 as tehát akkor ezzel elintéztük. 59-es Ábrecht mellette, ellene, elutasítva. 19 jelentéstevő módosítója mellette, ellene, elfogadva. 20-as, ról nem kell szavaznunk, 60 McCarthy mellette, ellene, elfogadva. 21-es, okafogyott, 61-es, Stojanov úr módosítója mellette, ellene, elfogadva. 22-es, a jelentéstevő módosítója mellette, ellene, elfogadva. Jelentéstevő 23-as módosítő mellette, ellene, elfogadva. Jelentéstevőtől a 24-es módosító mellette ki van, ellene, elfogadva. 62-es mellette, ellene, elfogadva. 25-ös, okafogyott, 26-os, mellette, ellene, elfogadva. 63-as mellette, ellene, elfogadva 27-est visszavonták, 64-es mellette, ellene, elfogadva 28-ast visszavonták, 65 McCarthy mellette, ellene. Na még egyszer, tehát 65-ös McCarthy, ki van mellette? Ki van a 65-ös mellett? Ki van ellene? Elutasítottuk. Jó. 66-os McCarthy mellette. Ellene. Elfogadva. 67-es McCarthy mellette. Ellene. Szerintem elfogadtuk. 29-es a jelentéstevőtől, ki van mellette, ellene, elfogadva. Harmincas Régner mellette, ellene. Elfogadva. Harminc es Régner mellette, ellene. Elfogadva. Egyes a jelentéstevő módosítója mellette, ellene. Elfogadva. 32 Stojanov mellette, ellene. Elfogadva 33-as Stojanov mellette, ellene. Elfogadva 34-es Ábrecht mellette, ellene. Elutasítva. 35-ös me- mellette ki van, ellene elfogadva. A kettest visszavonták, 36-os Ábrecht mellette, ellene elutasítva. Hármas jelentéstevő módosítja, mellette ki van, ellene ki van. Elfogadtuk. Záró szavazás. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Egyhangulag elfogadtuk. Köszönjük szépen! továbbítjuk majd a gratulációt a jelentéstevőnek. Következő napi rendi pontunk eszmecsere a fogyasztóvédelmi programmal kapcsolatosan Wikström kolléganők kap szót. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Nagyon röviden fogok fogalmazni. Fel van kapcsolva a mikrofonom, ugye be van kapcsolva? Jó. Angolul fogom csinálni, hogyha egyszerűbb így. Ez az első eszmecsere, kedves kollégák, eh, és éppen ezért röviden fogom csak ismertetni a főbb vonalait ennek a javaslatnak, és eh, várom az észrevételeiket, mint ahogy tudják. A költségvetésben eh, a 2014-2020-as időszakra szerepel egy pénzügyi allokáció fogyasztóvédelem címsor alatt, egy fogyasztóvédelmi program finanszírozására. A négy egyedi célkitűzésre lehet bontani a támogatott programokat. A biztonság az első, a termékbiztonság megerősítése, tájékoztatás és oktatás, illetve a tudatosság növelése a fogyasztók körében. A harmadik a jogok és jogorvoslat, és itt az alternatív eh, vitarendezési eh, mechanizmusra gondolunk elsősorban. A negyedik témacsoport pedig a végrehajtás, Eh, ez is eh, a nemzeti hatóságok közötti jobb együttműködést eh, és a fogyasztóknak nyújtott jobb tanácsadást feltételezi. Szerintem az Európai Bizottság javaslata nagyon jó, elnök úr, és majd áprilisi ülésünkön részletbe, részletekbe menően fogjuk taglalni ezt a témát. A módosítók benyújtási határideje május 8-a lesz, azt gondolom, hogy nekem ennyi, ennél többet nem is kell mondanom most. Köszönöm szépen, felszólalások. Senki nem szeretne felszólalni. Köszönöm szépen Wikström kollégának, kolléganőnek. Pont így fogunk eljárni. Tízes napi rendi pont. Audiovizuális alkotások online forgalmazása Boris kolléga kapja meg a szót, ő a jelentéstevő parancsoljon. Dziękuję bardzo. E, chciałbym powiedzieć, że... Köszönöm szépen, a következőket szeretném elmondani. A nagyon-nagyon sok konzultációt folytattam az audiovizuális ágazaton belül Európában a munkám során, és szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megelegedéséggel töltött el a konzultációk eredménye, amely ugye az Európai Bizottság zöld könyvében csapódott le. Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos ez a terület Európában, Főként az engedélyezési mechanizmusokról van itt szó. Én úgy gondolom, hogy az online forgalmazás kulcsfontosságú kérdés az egész audiovizuális ágazat tekintetében. Nagyon fontos részét képezi az európai gazdaságnak. A bruttó nemzeti jövedelem akár 3%-át is kiteheti ez az ágazat, Továbbá nagyon fontos az Európa 2020 stratégia szemszögéből is ez a terület, főként ami a belső piac működését illeti. Az online értékesítés területén vannak bizonyos akadályok. Szeretném elmondani, hogy a véleménnyel kapcsolatos munka során fontos volt számomra felmutatni azt is, hogy milyen különleges jellegzetességei vannak ennek az audiovizuális piacnak. Az audiovizuális médiák forgalmazása esetében egyfajta rugalmasságra van szükség, megfelelő platformokra van szükség, annak érdekében, hogy legálisan forgalmazhatóak legyenek az ilyen művek illetve alkotások. Emellett az online forgalmazásnak meg kell felelnie a piaci keresletnek is, de mindeközben meg kell védeni természetesen a szerzői jogokat is. Mint ahogyan mindannyian tudják, az online forgalmazás bizonyos forgalmazási mechanizmusok révén válik lehetővé. Vannak olyan tagállamok, ahol különleges szabályok vannak érvényben arra vonatkozóan, hogy egy adott vállalkozás például a filmművészet területén milyen arányú online forgalmazás végezhet. Ide tartozik a DVD-k területe, és és vannak bizonyos online platformok a televíziós tartalmak számára is. Szeretnék utalni arra, hogy ha azt akarjuk, hogy versenyképes legyen az online rendszer, és megfeleljen a fogyasztók és a piac követelményeinek, akkor rugalmas megközelítésre van szükség a forgalmazás területén. Ez megkövetel bizonyos mechanizmusokat, mint ahogyan az USA-ban, de mint ahogyan mondtam, mindenképpen rugalmas rendszerre van szükség. Szeretném hangsúlyozni továbbá, hogy különösen az audiovizuális terület természetéből adódóan gondoskodnunk kell arról, hogy fennmaradjon azért egyfajta területi megközelítés, ami a forgalmazást illeti. A legtöbb területen az audiovizuális ágazaton belül vannak területi engedélyek, ezáltal finanszírozzák részben a filmek létrehozását. Van egyfajta előlegrendszer ezen a téren, ennek köszönhetően válik lehetővé a különböző filmek megalkotásának finanszírozása. Éppen ezért azt gondolom, hogy fakultatív, választható kell, hogy legyen az európai engedélyezési rendszer, nem pedig kötelező. Éppen azért, mert az egész Európára kiterjedő engedélyek eh, nagyon költségesek, és ezáltal a egy film produkciós költségei például nagy mértékben megnövekedhetnek. Másrészt tudjuk azt is, hogy ezek az engedélyek sokszor csak egy országra vonatkoznak, vagy csak egy nyelvterületre. Éppen ezért azt hiszem, fakultatívvá kell tenni az összeurópai vagy pán-európai engedélyeket. Harmadszor, a megfogalmazott véleményben arra szeretném felszólítani az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási kezdeményezést a szerzői jogok közös kezelésére vonatkozóan. Azt gondolom, mindenképpen jobb menedzsmentre, jobb eljárásra van szükség a szerzőjogok közös kezelése során. Az alapelveket le kell egyszerűsíteni, az engedélyezési eljárást is egyszerűsíteni kell, különösen például a zeneiparban. A zeneiparban viszonylag jó a helyzet egyébként, az audiovizuális és filmalkotások területén viszont nem működik megfelelően a rendszer, éppen ezért a két rendszer között különbséget is kellene tenni, tehát a zenei tartalmak és az audiovizuális tartalmak számára kiadott engedélyek között különbséget kell tenni. Erre vonatkozóan érkezik majd egy módosító indítvány is egyébként. Fontos lenne továbbá, hogy a bizottság hatástanulmányokat készítsen, A jelenlegi európai rendszer három alapvető területre támaszkodik. Egyrészt vannak szerződések, a szerzők, a művészek és a jogkezelő társaságok között, ezt tehát szerződéses úton szabályozzák. Aztán vannak olyan rendszerek, amelyek arra alapolnak, hogy a szerzői jogot átadják, teljes egészében átruházzák a jogkezeléssel foglalkozó társaságra, és harmadszor van egy olyan lehetőség, hogy a jogkezeléssel foglalkozó társaság felelős a javadalmazásért. Nem tudjuk, hogy a három rendszer közül tulajdonképpen melyik a jobb, azt tudjuk, hogy a jogkezeléssel foglalkozó társaságok jól működnek a zeneiparban, azt is tudjuk, hogy a filmalkotások területén a szerződéses rendszer van előtérben, ez az elterjedtebb. Jó lenne, hogyha a bizottság ezzel kapcsolatban tehát valamilyen javaslatot nyújtana be, Bárné úr jelenleg foglalkozik a kérdéssel, ez tudható, de nem tudunk döntést hozni mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy pontosan mi is a bizottság álláspontja. Fontos lenne tehát összességében a jelenlegi szerzői jog felülvizsgálata, és további elemzésekre van szükség, ami a szerzői jogok védelmét illeti, valamint az online forgalmazást. Egy további pont, amelyet meg szeretnék említeni, az, hogy foglalkoznunk kell mindenképpen a héja szabályozással is az online forgalmazás vonatkozásában. Ebben a kérdéskörben volt ugye egy állásfoglalásunk. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy a tartalmakkal nem szabad diszkriminatívan bánni, annak alapján, hogy a tartalmak kihez kapcsolódnak konkrétan, fontos, ezzel a kérdéssel is foglalkozni. Különböző módosítók érkeztek továbbá azzal a kérdéssel kapcsolatosan, hogy legyen egy ISAN specializált rendszer, amelynek alapján a könyvekhez hasonlóan a művek beazonosíthatóak, és ahol ISO normák és érvényre jutnak. Tehát egy ilyen rendszerre vonatkozó javaslatot szeretnék tenni. Továbbá az online forgalmazási rendszer. Egy olyan rendszer, ahol az Európai Bizottság egy különös gyakorlatot képvisel. Tudjuk, hogy ez olyan piac, amelyet nagy mértékben befolyásol az illegális terjesztés, és a termékkalózkodás. Éppen ezért nagyon fontos legális modelleket is felkínálni a fogyasztók számára, és hogy a fogyasztók minél széles körülben hozzáférjenek ezekhez a platformokhoz. Szükség lenne a bizottság részéről tehát egy programra, amely az egész online forgalmazás is felöleli, és az Európai Bizottság az elkövetkezendő napokban levonhatná a kísérleti programok alapján a következtetéseket. Egy ilyen kísérleti program, amely két millió euróba kerülne, nagyon jó eredményekhez vezet, úgy gondolom, és lehetővé tehetné a jövőbeni jó szabályozást. Ezek a legfontosabb gondolatok, amiket előterjesztettem a véleményben. Nyitott vagyok, hogyha vannak kommentárok, javaslatok, akkor feltétlenül közöljék velem március végéig, és biztos vagyok benne, hogy lesz alkalmunk megtárgyalni a vitát tovább. Kastekis asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagy elismeréssel adózom a előadó munkája iránt. Nagyon széles skáláját érinti az online audiovizuális tevékenységeknek ez a javaslat. De van itt néhány pont, amelyet szerintem érdemes lenne a véleményhez hozzáfűzni. Amikor a szerzőről beszélünk az audiovizuális keretében, nincs különbségtétel a forgatókönyv szerzője és a rendező között hogyha a szerző státuszát elismerjük és harmonizáljuk relatíve az EU-n belül, a filmrendező státuszát kevés, kevésbé, vagy a rendező státuszát kevésbé tesszük meg, és szerintem érdemes lenne külön választani a kettőt. Amit a kollektív kezelésről mondott, és arról, hogy előre kellene lépni ebben a szektorban, ezzel egyetértek. De ami a szerződéses gyakorlatot illeti, a szerzők javadalmazásával kapcsolatosan ez a szerzőket és a rendezőket ne fossza meg a javadalmazáshoz való joguktól, nevezetesen akkor, amikor az online terjesztésről van szó. Tudom, hogy néhány audiovizuális szerzői szervezet azt kéri, hogy ezek a jogok elidegeníthetetlenek legyenek az online terjesztés esetén, és hogy ezeket a jogokat kollektíve kezeljék, de specifikus jogrendszerre lenne szükség az igény szerinti terjesztés Re vonatkozóan. Ez egy új formája a kábel tévének vagy a műholdas TV közvetítésnek. Specifikus díjazást kellene erre előirányozni, azért, hogy a szerző, a szerzők és a rendezők megfelelő méltányos díjazást kapjanak, akkor, amikor online közvetítik, terjesztik a műveiket. Ezt szeretem volna hozzátenni, de van egy általánosabb téma is, hangsúlyt helyeznék a szerzőjogokon belül erre, de majd még erre vissza tudunk térni. Néhány tagállam példáját követve érdemes lenne a nagy közönség felvilágosítását erősíteni a szerzőjogokról és egy gyakorlatról. A kísérleti projektben, amelyről ön beszélt, érdemes lenne ezt kiemelni és érinteni ezt a témát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Márszép kolléga. Köszönöm. Valószínűleg akkor történt egy félreértés, amikor éppen nyelvet váltottam a konzolon. Mi a célja ennek a kétmilliós célnak? Mi a konkrét célja a kétmillió eurónak, ami eh, mire akarják költeni Engström úr? és aztán a raportőr. Először is eh, szeretném megköszönni a raportőrnek eh, a munkáját. Van egy csomó jó dolog, amit ír, és ezekkel egyet is értek. Aztán van néhány olyan dolog, ahol nem értünk egyet. Vegyük akkor ezeket sorba. Um, először is eh, tényleg üdvözlendő, hogy az Európai Bizottság kidolgozott egy anyagot, mert egy fontos dologról van szó, szóval ez jó. A, alapvetően Egyetértek azzal is, hogy a rugalmasság fontos, ugyanakkor az interoperabilitás is fontos. Egyre újabb és újabb DRM technológiák keletkeznek, amelyek nehezebbé teszik a fogyasztók életét, tehát előfordul az, hogy veszünk valamit, és aztán nem működik. Tehát az interoperabilitás, mint cél hozzáadása a szöveghez szinte jó lenne. De a fő észrevételem az a harmadik pontban következik. Az egyik az az, hogy ugye a harmadik, dolog, a harmadik pont azt mondja, hogy a territorialitás, a területi terjesztési rendszer önmagában jó, én ezzel nem értek egyet. Volt egy munkacsoport a szerzői jogokról, Gáló asszony volt az elnöke annak, és annak az egyik fő következtetése az volt, hogy ez a teritorialitás dolog egész egyszerűen azt jelenti, hogy nincsen egységes piac. 27 töredezett piac van, és minden egyes piacban, piacon pedig van vagy fél tucat szerzői jogok közös kezelő rendszere, amelyek különböző üzleti modellek alapján működnek és nem akarnak változásokat. Nekünk pedig európai parlamentként a belső piacot kell megvédenünk, nem pedig elavult rendszereket fenntartani. Tehát én valójában épp az ellenkezőjét szeretném annak, mint ami a hármas bekezdésben szerepel. A negyedik bekezdés bekezdéssel kapcsolatban azt mondanám, hogy a szerzői jogkezelők a probléma részei. Minden hónapban van egy botrány azzal kapcsolatban, hogy a közös jogkezelők lopnak eh, a művészektől. Én azt gondolom, hogy fontos lenne eh, ebben az ügyben lépni, és nem is értem, hogy az Európai Bizottság miért ilyen sokáig várt, miért várt ilyen sokáig ezzel, de a négyes pontot támogatom. Ötös pont, eh, a, amely az értékelésről szól, az is jó lenne. A hatos pont tal kapcsolatban én, én többes számot alkalmaznék, ugyanis az egyes számít, hogy egy megoldást keresünk, az nagyon szovjet típusúnak tűnik. Nagyon sok megoldást szeretnénk, különböző megoldásokat a tisztességes gazdasági nyereség elérésére, és azt is tudjuk, hogy a nyereség több felől jöhet, lehet internetes letöltésből, tévéjogokból, mozis jogokból, kapcsolódó termékek eladásából, tehát már is egy sor jövedelem forrás áll a szerzők rendelkezésére. A hatos pont szól az áfáról is, és én ezt nem támogatom. Először is nem támogatnám azt, hogyha az EU egy adót vezetne be ezen a területen, én nem is támogatnám valószínűleg. És megint csak vitatott téma az, hogy a kulturális termékeket más héja sáv sújtsa. Ezzel sem biztos, hogy együtt tudnék érteni. És az utolsó megjegyzésem hogyha az EU dönt a héja rátákról, akkor nem feltétlenül az audiovizuális területen kellene ezt kezdeni, eh, mert eh, ugye a harmada a letöltött eh, anyagnak pornó az interneten. Audiovizuális munka persze ugyanolyan szerzői jogvédelem, ért jogvédelmet érdemel, mint más területek, és nekem semmi bajom sincs ezzel személy szerint, de E, azért az, hogyha a pornóipart hatalmas, e, hatalmas adókedvezménnyel e, kínálnánk meg, akkor azt gondolom, hogy ez a különleges, a mostani körülmények között nehezen védhető lenne, tehát szerintem ezt a pontot egyszerűen hagyjuk ki. Köszönöm. Mindenkinek köszönetet mondok, köszönöm az összes megjegyzést, és talán azzal kezdeném, amit Kastek asszony mondott. Teljes mértékben egyetértek, az online forgalmazás manapság lehetőséget ad arra, hogy monitorozzuk a pénz mozgást, azt a pénzt, ami a forgalmazókhoz érkezik. Most a forgatókönyvírókról, a rendezőkről beszélek, azokról, akik a zenét felelősek, a szerzőkről. Ez lehetővé teszi monitorozni, hogy a monitorozását annak, hogy mennyire népszerű valami, hányan nézték, a tévén keresztül és a az on-demand portálokon keresztül, vagy pedig a szatellit műholdas közvetítéseken keresztül. Vagyis amikor az online forgalmazásról van szó, egyébként ez a bizottság döntésétől függ, de nekünk az arányos jövedalmazást kellene megfontolnunk. Hogy fog ez megtörténni? A kollektív jogkezelésen, vagy a szerződéseken keresztül? Erről majd a bizottság dönt, de alkalmat nyújt ez a, a, a, az arányos javadalmazásra. A producer dönt egyébként a pénz sorsáról, és ami az összes forgalmazási és engedélyezési jogokat illeti, hogyha egy film sikeres, akkor egy általányt kell fizetniük a szerzőknek. Sok minden változik e területen, továbbra is dolgoznunk kell, és figyelnünk, monitoroznunk az egész folyamatot. De az arányos javadalmazással szintén foglalkozni kell. Említette a kétmilliós kísérleti projektet. Ennek gazdája a bizottság, és a célja az, hogy az online forgalmazás különböző eszközökön, vagy az on-demand platformokon keresztül ezt figyelemmel lehet kísérni. Az USA-ban például, hogyha bemutatók vannak, akkor egy DVD-t is lehet vásárolni, meg lehet venni ugyanaz DVD-n, vagy pedig ugyanazt meg lehet venni DVD-n az interneten keresztül. A forgalmazási ablakok Európában másképpen működnek. Egy jogi rendszer működik alapjában Európában. De megvizsgáljuk, hogy mi történik a világban, és ennek alapján figyelemmel tudjuk kísérni azt, hogy mi történik, hogyan változik a forgalmazás. Reméljük, hogy a kísérleti projekttel érdekes konklúziókat vonhatunk le, és ezeket jogi aktussá vagy gazdasági modellé alakíthatjuk át. A másik az áfa kérdése. Nem az volt a cél, hogy itt adó ügyekben döntést hozzunk, hanem Arról van szó, hogy például, hogyha online egy könyvet forgalmazunk, akkor az áfa ugyanaz legyen, mint hogyha valaki papír alapú példányt vesz. Az áfa magasabb lehet néhány audiovizuális mű esetén, hogyha online szerzik be, vásárolják. Ez volt az én célom. Már elfogadtunk itt az EP-ben külön állásfoglalást erről, és hagyjuk ezt nyitva, ami pedig a fakultatív jelleget illeti, amikor a páneurópai engedélyezésről van szó, akkor mirehatóan én ezt a témát elemeztem, nagyon sok találkozó volt a különböző érdekelt felekkel, és a páneurópai megoldás szerintem szétrombolhatja a piacot, nem fogja liberalizálni, mert szerintem a költségek emelkednének, és ez nem lenne arányos a haszonnal. Legtöbb szervezet, amelyel beszéltem, hasonló véleményem volt. Ezért a teritoriális rendszer talán válaszolna a piac igényeire nagy mértékben, legalábbis jelen pillanatban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy maradjon ez fakultatív jelenleg legalábbis, de remélem, hogy ezt majd tovább tárgyalhatjuk, és azt is remélem, hogy konszenzusra érkezünk, jutunk. Köszönöm szépen. Március 30-a a módosítók benyújtásának határideje. 11-es napi rendi pont a következő, Stojanov úr jelentése az Európai Kockázati Tőke alapokkal kapcsolatosan parancsoljon. Благодаря, господин председателю. Точка 11 от дневния ред. Аз бих искал да... Köszönöm, elnök úr. Azt javasolnám, hogy a 11-est és a 35-öst egyesítsük mert mind a kettőnek én vagyok a szerzője, és ráadásul össze is függ a két téma. A kockázati tőke alapról van szó az egyik téma szerint, a másik pedig az Európai Szociális Vállalkozási Alap. Tehát én erről a két dologról egyszerre, és nem akarok nagy distinkciókat vonni a kettő között. Nem tudok egyébként holnap részt venni az ülésen, ezért is akartam, hogy egyszerre beszéljünk erről két rendelettervezetről akarok beszélni. Az egyik az európai befektetési alapok, amelyek kockázati tőke alap minősítésre pályáznak, illetve európai szociális vállalkozási alapra, és útlevelet szeretnének. Ennek vannak feltételei, például a tőkére vonatkozóan, az alap kezelésére vonatkozóan, befektetésekre, élesebb befektetőkre vonatkozóan vannak feltételek. A rendelet szabályozza, felsorolja ezeket. A probléma az, hogy most két irányelvünk van, az egyik a befektetési tőkére vonatkozik, a 2011 per 61-es, illetve a 2009 per 65-ös, ami, két, ami külön veszi ezt a két témát, és külön szabályozza e, ezeket. Eddig irányelv foglalkozott e, ezekkel a témákkal, most e, a bizottság rendeletet javasol, mint jogszabályi formát. Én magam nem vagyok meggyőződve arról, hogy rendeletben kell szabályoznunk ezt a témát. Egy ideig még azon is gondolkoztam, hogy módosítót nyújtok be ezzel kapcsolatban. E, tehát arra kérném az Európai Bizottságot, hogy inkább irányelvben szabályozza a témát. De aztán e, felmerült az, hogy mivel mi csak véleményadó bizottság vagyunk, ezért a kompetens bizottságnak kell e, meghagyni azt a lehetőséget, hogy ilyen alapvető javaslatokat tegyem. Ennek ellenére jelenlegi formájában is vannak eh, problémák ezzel a szöveggel. Eh, van egy súlyos ellentmondás eh, a már létező irányelvek, illetve a rendelettervezetek között, és vannak hézagok is, amelyeket viszont pótolni kellene. Nyilvánvalóan egy nagyon bonyolult témáról van szó. Az én módosítómnak tehát egy joghézag betöltési szerepe is van, amely arra vonatkozik, hogy nyílt végű, a módosítom arra vonatkozik, hogy nyílt végű vagy zárt végű legyen -e egy alap. Én mind a két lehetőséget nyitva hagynám, tehát nyílt végű és zárt végű is lehet egy alap. Az félreértések elkerülése véget tehát nem javasolnám azt, hogy ne kaphasson ilyen minősítést egy zárt befektetési alap, egy zárt végű befektetési alap. Kevés az időnk, e, további módosítókon dolgozom, és megpróbálom összeegyeztetni az irányelvekkel ezt az anyagot. Időben be fogom nyújtani az összes módosítót, sajnos nincs e, elég időnk, nem nagyon sok vita lesz arra, hogy idő lesz arra, hogy megvitassuk a módosítókat, de én próbálok majd összehívni egy külön ülést, ahol csak erről a témáról beszélhetünk a kollégákkal. Alapvetően ennyit akartam elmondani, és köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen Stojanov kollégának. Tehát a 11-es és a 35-öst most egyszerre tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatos hozzászólás? Úgy látom, nincs. Akkor itt is az eljárás világos, a módosítók benyújtásának határideje pedig március 29-e, 17 óra 30 perc. Mindkét jelentésre vonatkozik ez, tehát a 11-esre és a 35-ösre. Köszönöm szépen! Következő napi rendi pontunk a 12-es lett volna, de ezt elhalasztottuk, bár Nungel kolléga jelentéséről van szó, és most Tájnasszony két jelentését tárgyaljuk. Azt hiszem erről is együtt beszélhetünk, erről a kettőről parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyértelmű, hogy összekapcsolódik ez a két jelentés. Nos, kedves kollégák, nem tudom, hogy annak idején látták-e a Wall Street című filmet, amelyben Michael Douglas szerepelt, ezért kapta első oszkárját egyébként színészként. Pontosan erről van itt ma szó. Akkor ő volt a gonosz Gordon Gecko, aki benfentes információkat juttatott el, illetve azokkal élt vissza, egy légitársasággal kapcsolatos információkkal élt vissza. Itt is benfentes kereskedelemről van szó, ügyvédekről, akik részvényvásárlásokat hajtanak végre mások nevében. Annak idején Sokat vitatkoztunk erről a témáról Németországban, és időközben már rájöttünk ugyanis, hogy a kapzsiság nem jó dolog, és elítélendő. Jelenleg itt van egy aktuális eset, a svájci központi bank elnökének eset, aki időközben már visszalépett. Az ő felesége vitatott devizatranszakciókat hajtott vége, végre, és ennek révén felvetődött a kérdés, hogy az ilyen bizalmas információk kezelése hogyan nézzen ki egy házas kapcsolaton belül. 2003-ban született egy irányelv az adott témakörrel kapcsolatosan, azonban nem hozta meg a kívánt eredményt, ugyanis a minimális harmonizációtól eltekintve a tagállamok mind-mind további pontokat követeltek, harcoltak ki maguknak, így tehát végül egy olyan szabályozás jött létre, amely nem megfelelő tekintettel a szabályozás tárgyára. Éppen ezért a bizottság most egy rendelettervezetet készített. Továbbá 2003 után sok-sok szabályozás született a pénzügyi felügyeletre vonatkozóan. Azóta az ügyletek nagy részét tőzsdén kívül kötik meg, éppen ezért sürgősen szabályozásra van szükség, egy olyan szabályozás, amelynek lényege, hogy egyetlen egy piaci résztvevő, szereplő egyen egy, egyetlen egy pénzügyi piaci termék se maradjon szabályozatlan. Röviden bemutatnék néhány vitatott pontot az irányelve kapcsán. Mivel mi véleményadó szakbizottság vagyunk, ezért kizárólag a jogi kérdésekre szeretnék összpontosítani, és nem szeretnék a politikai kérdésekkel foglalatoskodni, az ECON, az Életékes Szakbizottság ennek a kérdésnek. Tulajdonképpen intézkedéseket ír elő a szabályozás az éghajlatpolitikára, a pénzpolitikára vonatkozóan, de itt tulajdonképpen ellentmondásos a szöveg, hiszen az euró mentés folyamán már nagyobb mértékben beavatkoztunk a piacra. Éppen ezért felvetődik a kérdés, hogy a kivételek, amelyeket meghatároz a szöveg, helytállóak-e. A további a második legnagyobb probléma az, hogy az Európai Bizottság nagymértékben kibővítette benfentes kereskedelem fogalmát. A tőzsdén kívüli ügyletekre is kibővítette ezt a fogalmat. Azonban, hogyha a büntetőjogi szemszögből vizsgáljuk a dolgot, akkor sokan úgy tekintenek erre a szabályozásra, hogy problémákat vet fel, mert jogi értelemben nehezen értelmezhető ez az új fogalom meghatározás. Egyébként itt olyan bűncselekményekről van szó, amelyek nehezen bizonyíthatóak. A kérdés, hogyan közelítjük meg a kérdést, legyen szűk a fogalom meghatározás, annak érdekében, hogy viszonylag nagy biztonsággal el lehessen fogni azokat, akik visszaélnek az információkkal, vagy pedig legyen tág, bőfogalom, amely révén azonban nehéz lesz kézre keríteni azokat, akik bűncselekményt követnek el. Az Európai Bíróság jelenleg a Daimler-Chrysler ügyben vizsgálódik. Sokan úgy gondoljuk, hogy meg, meg kellene várni ennek az ügynek a lezárását, mert adott esetben az Európai Bíróság maga fogalmazhatná meg a benfentes kereskedelem meghatározását, hiszen itt pont egy ilyen esetről van szó. Továbbá nem tartom problematikusnak, ami a vezető pozícióban lévő személyek helyzetét illeti. Ötről két napra szeretnék az információ közétételének határidejét. Sokan aggasztónak tartják, de én úgy gondolom, hogy az érintett személyek köre, főleg a gyorsaságáról ismert, úgy gondolom ez nem okozhat problémát. Ha valakinek gondja van ezzel, akkor kérem forduljon hozzám. Ami azonban problémát okozhat az az, hogy egyes tagállamokban 20-25 ezres határt elengedhetetlennek tekintenek, ez London és Frankfurt esetében elfogadhatatlan lenne, illetve észszerűtlen, mert ott olyan sok ügyletet hajtanak végre, hogy itt tulajdonképpen ez a határérték nem lenne értelmes. Sokszor a sok-sok eset között elvész, elvesznek az igazán releváns esetek. Éppen azért azt gondolom, hogy noha rendelke, rendeletről van szó, mégis a tagállamoknak kellene meghatározniuk a helyi tőzsde méretétől és az ügyletek számától függően, hogy itt mi is lenne a megfelelő érték, itt tehát tekintettel kell lennünk a tagállamok közötti különbségekre. Továbbá az Európai Bizottság azt kéri, hogy ha valaki pénzügyi eszközökkel kereskedik, akkor szüksége van olyan rendszerekre, amelyek a visszaélések az esetleges visszaélésekre felhívják a figyelmet. A kisebb szereplők számára ez azonban kedvezőtlen volna, gondoljunk a kisebb bankfiókokra. Tőlük nem követelhetjük meg egy ilyen rendszer meglétét. A pénzmosással szemben fellépő irányelve esetében hasonló problémával szembesültünk. Itt arról volna szó, hogy a számítógép maga hívja fel a figyelmet, egy számítógépes rendszer hívja fel a figyelmet a szabálytalanságokra. A gyakorlatban ez soka, sokszor visszássághoz vezethet. A saját tapasztalataim is ezt mutatják, amikor annak idején közjegyzőként tevékenykedtem, és tulajdonképpen a az ügyészség eh, megrót bennünket, mert nem jelentettünk elég esetet. Kérdés azonban, hogy a számítógép eh, automatikusan tájékoztatna ez, ez esetben, vagy egyfajta kézzel történő manuális jelentési folyamat lenne az egésznek az alapja. Továbbá az úgynevezett naming and shaming rendszer is kérdéses a visszaélő személyét megnevezik, és nyilvánosságra hozzák a nevét. Sok tagállamban ez a jogi kultúra részét képezi, de az én hazámban például ne. És meg kell mondanom őszintén, nekem személy szerint gondom van azzal, hogy a hogy sok esetben a gyermekeket megarosz, megerőszakoló nemi bűncselekmények bűnözői, de nem lehet megnevezni, tehát ők védelemben részesülnek, viszont pellengére állítanánk a benfentes kereskedelemben résztvevő személyeket. Tehát számomra ez egyfajta visszásság, ellentmondás. További probléma az esetleges kettős büntetés tilalmának elve, elvének a sérelme, hiszen előfordulhat, hogy az illető szemét kétszer büntetnénk meg, bírságot kellene fizetnie, valamint további büntetést is kiróhatnának rá. Úgy gondolom, ez egy olyan alkotmányjogi alapelv ellen vétene, amely sok tagállamban fennáll és érvényben van. Továbbá az irányelvben kibővítették a hatályt, ez alatt az értendő, hogy a visszaélés kísérlete is büntetendő lenne. Azt láthatjuk, hogy a bíróságok egyébként is nagyon nehezen tudják bizonyítani az ilyen jellegű visszaéléseket és manipulációkat. Kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan fogják a kísérletet bizonyítani, illetve a kísérlet tényállását, hiszen ezáltal még nagyobb gondokba keveredhetünk. Továbbá sok tagállamban ismeretlen a jelentés tételi gyakorlat, és sok tagállamban ismeretlen, erre is javaslatot tesz a szöveg. Ez azt jelenti, hogy aki jelentést tesz, feljelent egy visszaélést, az esetleg pénzügyi jutalomban is részesül. Sok tagállamban ismerjük ezt a gyakorlatot, egy hasonló hasonló formában, ahol is a bűnöző elfogására elfogása jár egyfajta pénzjutalommal. Kérdés, hogy ez alkalmazható-e ezzel, ebben az esetben is. Továbbá a büntetőjogi felelősség jogi személyek esetében ez egy további probléma. A polgári jogi felelősség világos, de a büntetőjogi felelősség sok tagállamban szintén nincs érvényben jelenleg ilyen esetekben, tehát az Európai Bizottság nagyon messzire ment, ami a büntetőjogi kérdést illeti, és úgy gondolom, hogy nem vette eléggé figyelembe, hogy a különböző tagállamokban különböző rendszerek működnek. Nagyon érdekel a kollégák véleménye az általam említett különböző pontokkal kapcsolatosan. Az Econban júliusban lesz szavazás a kérdésről, egyelőre nincs csúszás az ütemtervben. Ez tehát azt jelenti, hogy április 25-én, 26-án tárgyalnánk mi újra a kérdést, május 11-e lenne a módosítók benyújtásának határideje, és június 18-19-én szavaznánk róla itt a szakbizottságban. Köszönöm. Régner asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Először is a jogi eszköz megválasztása, a rendelet forma megválasztása, úgy gondolom ez üdvözlendő. Üdvözlendő az, hogy harmonizálni kellene a benfentes kereskedelmi és piaci manipulációra vonatkozó szabályokat, ez teljes mértékben kívánatos véleményem szerint, hiszen amíg a szabályozott és a szabályozatlan piacok közötti szabályozás eltér, addig mindig gondunk lesz a visszaélés elleni harcban. A bő definícióról szólnék néhány szót, mind ami a piaci manipulációt, mind ami a benfentes kereskedelmet illeti. Nagyon jónak és üdvözlendőnek tartom, hogy ilyen széles a fogalom meghatározás, és röviden arról, amit Tájn asszony mondott, a megkísérelt, illetve a piaci manipuláció kísérletére vonatkozóan nagyon óvatosnak kell lenni ezen a téren, hiszen a bíróságok sokszor valóban nagyon nagy nehézségekbe ütköznek, amikor bizonyítani kell a tényállást. Úgy gondolom, nagyon úgy gondolom, nagyon rossz lenne a piaci manipuláció kísérletének bevonása a szöveg hatájába, hiszen ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a jogállam kapitulál, mert nem tud mit kezdeni ezekkel az esetekkel. Úgy gondolom, hogy javulásra szorulna a benfentes kereskedelemre vonatkozó nyilvánosságra hozatal. Ami a büntetőjogi szankciókat illeti a benfentes kereskedelem és piaci manipuláció területén, természetesen a cél nagyon üdvözlendő, az a cél, mi szerint egységes büntetőjogi kategóriákat vezetnénk be, pontosan azért, hogy a fennálló rendszerek versenye ellen valamilyen módon fellépjünk. Javítandó lenne ezen a téren, hogy ne csak a szándékosság tartozzon ide, hanem többek között a más egyéb tényállások is. Úgy gondolom, itt még javítani kell a szövegen, hiszen ön is említette a Wall Street, nevezet, Wall Street nevezetű filmet. Személy szerint én egyébként nem emlékszem már rá, régen volt már ez, de tudom, hogy van egy második része ennek a filmnek, egy folytatása, és emlékszem rá, hogy Michael Douglas a filmben, illetve a második részben pontosan rádöbben arra, hogy mennyire megváltozott a Wall Street, mennyire eldurvultak a viszonyok. Ennek jegyében nagyon fontos, hogy mi világos jelzéseket fogalmazzunk meg az irányban, hogy valóban megfelelő szankciókkal sújtsuk a visszaéléseket. Köszönöm szépen, szép kolléga. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy technikai szempontból, amit az előadónk előterjesztett, alapvető. A rendszer csak akkor működhet, hogyha nagyon szigorú azok a szemben, akik bűncselekményeket követnek el egy területen. Itt szó van egy sor problémáról, amit ez felvethet akkor, amikor a bizottsággal tárgyalunk róla. Szerintem az előadó bevezetőjének különböző elemei problémákról számolnak be, például harmonizálás az európai joggal. Néhány esetben bűncselekményről beszélünk, olyan bűncselekményről, amelyet jogi személyek követnek el, például az én országomban ez az élő országomra nézve rendkívül releváns, de a jogi személyiséget nem lehet bebörtönözni, ez lehetetlen. Jogi szemét nem lehet börtönbe vetni, hogy itt gond van. Van egy másik dolog, ami engem aggaszt, mégpedig az, hogy itt valahogy a kísérlet az erre való kísérletet valahogy nem veszük figyelembe. Sokszor súlyosabb az erre való kísérlet, mint maga az elkövetett cselekmény, hogyha ez például, mint már a kísérletben van szó, tehát maga a kísérlet nyugtalanító dolog lehet, és súlyosabb, mint maga az aktus. Komplex kérdésről van itt szó, és szerintem nem kellene feltétlenül meghatározni a kérdés különböző aspektusait, hanem bizonyítékot kellene szerezni arra, hogy abban az esetben, hogyha például riasztás történik, arra vonatkozóan a kísérlet, tehát a bizonyos cselekményre vonatkozó kísérlet megtörtént. Továbbá úgy kellene eljárni, hogy a gazdasági környezetben, ami gyorsan változik, akkor lehessen segítséget nyújtani a bizonyítékok beszerzésére kísérlet esetén, és akkor be lehet bizonyítani, hogy a bűncselekményt valóban elkövették. Szerintem súlyos hiba lenne, hogyha túlságosan sokat foglalkoznánk annak a személyiségével, aki elkövette a bűncselekményt, mert sokszor előfordul, hogy a tömegtájékoztatás sokat beszél valamely hatóságról vagy vállalkozásról, és a sajtókampánynak sokszor nagyobb a kára, mint magának a bűncselekménynek, a bűncselekmény okozott kár. Úgyhogy ez nyugtalanító lehet. Például egy nagy filmrendező a múlt héten negatív kampányt folytattak ellene, és ez többet ártott, nagyon nagyobb kárt okozott, mint maga a jogi eljárás a bűncselekményre vonatkozó bizonyítékokat kell keresni, és koncentráljunk elsősorban a jogi eljárásra és a bűncselekményre vonatkozó bizonyítékokra, figyelembe véve az, hogy a csalás milyen kára jár a gazdaságunkra, és etéren nincs megfelelő szabályzás. Más bizottságok foglalkozhatnak azzal, hogy ki az, aki, vagy milyen, mely szerv az, aki, amely a bűncselekményt elkövette. A gyanúsítottaknak pedig megfelelő lehetőségeik vannak arra, hogy önmagukat védeni próbálják. Köszönöm szépen, nekem is lenne két megjegyzésem. Teljes mértékben osztom a jelentéstevő aggájait. Pont ugyanazt a két pontot tartom aggályosnak, mint a jelentéstevő. A piaci visszaélés valami hasonló, mint a csalás, azzal a különbséggel, hogy nem becsapok valakit, hanem egyszerűen több információval rendelkezem, és ezzel a többletinformációval visszaélek. De ugyanúgy, mint a csalás esetén, itt sem beszélhetünk arról, hogy áttételesen történik ez meg. Úgy gondolom, hogy ez a konstrukció ilyen értelemben nem aggályos, máskülönben egyetértek a jelentéstevő véleményével ezen a téren. Tány ne parancsoljon. Köszönöm szépen. Figyelembe fogom venni a megjegyzéseit. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határidejére nincs szükség, mert csak legközelebb lesz jelentéstervezet, úgyhogy a határidőről nem kell döntenünk, most megszakítjuk az ülést egy percre, annak érdekében, hogy a webstreaming véget érhessen, és utána zárt ülésen folytatjuk a munkát. Köszönöm.